dear colleagues, I think we should start. Tisztelt kollégák, akkor azt javaslom, kezdjük el az ülést. És mostantól kezdve német nyelvre váltok. És még mielőtt áttérnék a napirendre, a tolmácsóink arra kértek, hogy egy rövid bejelentést megtehessenek, úgyhogy azt hiszem ezt biztosítanunk kellene számukra, hiszen hasznos munkát végeznek, úgyhogy ő, ő a tolmácsoké a szó. A tolmácsok pedig sajnálattal tájékoztatják hallgatóikat, hogy munkajogi konfliktusban állnak a parlament vezetőségével a rájuk vonatkozó egy oldalon bevezetett új munkavégzési szabályok miatt. Ez a konfliktus sztrájk figyelmeztetéshez vezetett, az új szabályok, a képviselők és az európai polgárok számára végzett munkánk minőségének romlását okozhatják. Ezért sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkajogi konfliktus miatt a tolmácsolást csak a napirend szerinti időpontig 12 óra 30 percig tudjuk biztosítani. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük ezt a tájékoztatást. Reméljük, hogy hamarosan megállapodás születik a tolmácsok és a parlament vezetőségek között. Említettem az imént is, hogy nélkülözhetetlen munkát végeznek számunkra, és tudják minden bizonyal, hogy nagyra értékeljük a munkájukat, és az ő közreműködésük nélkül valószínűleg nem boldogulnánk itt, úgyhogy ezúton is szeretném ezt megköszönni, és sok sikert kívánok a további tárgyalásokhoz és egyeztetésekhez. Most pedig áttérünk a napirendre. Először is a napirend elfogadása az első pontunk. A napirend tervezetet így ebben a javasolt formában elfogadhatjuk? Úgy látom, hogy nincs ellenvetés senki részéről, úgyhogy a napirendet jóváhagyottnak tekintjük. Az ülések jegyzőkönyvének elfogadása az április 25-i ülés jegyzőkönyvének tervezetét megtalálják a dossziéban. Van -e ezzel kapcsolatos megjegyzés? Ha nincs, akkor azt javaslom, hogy ahogyan az lenni szokott, fogadjuk el az ülés jegyzőkönyvét, amennyiben az ülés végéig nem jelez senki ellenvetést vagy fenntartást. Most pedig az elnök közleményeire térnék át. Tolmácsolás francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, portugál, cseh, észt, magyar, lengyel, szlovén, bolgár és román nyelven áll rendelkezésre és ahogyan az lenni szokott, emlékeztetném önöket arra is, hogy közvetítjük az ülést, az interneten elérhető. A koordinátorok május 16-ai ülésére térnék ki, és azt jelezném, hogy a május 16-ai koordinátori ülés jegyzőkönyvét, amelyet a tagok 17-én meg is kaptak e-mailen keresztül, ezt hivatalosan elfogadottnak tekinthetjük, ugyanis a határidő május 22 volt, és addig senki sem jelzett fenntartást. Tisztelt kollégák, engedjék meg, hogy aktuális okokból egy rövid megjegyzést tegyek. Mi vagyunk a Kulturális és Oktatási Bizottság, a szatíra pedig a művészet és a kultúra egy sajátos megjelenési formája. Kurt Tucholsky 1919. január 27-én azt mondta, hogy a szatírának túloznia kell, és legmélyebb lényében igazságtalan, felfújja az igazságot azért, hogy az egyértelműbb legyen, mit szabad a szatírának, mindent. Megrázónak tartom, hogy a TVP lengyel adó, lengyel TV adó száz évvel később ezt úgy tűnik, hogy másképpen látja, és Claudia Yashira, YouTube szatirikus előadót bíróság elé idézte, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, azért mert az általa terjesztett szatíra túl éles kritikának bizonyult, akár két év börtönbüntetést is kaphat. Aggadnunk kell, aggódnunk kell, amikor egy másik szatirikus előadó azt mondja, hogy még a kommunizmusban sem idéztek bíróság elé, és az államügyészség sem jelentett fel. Úgy gondolom, hogy a legutóbbi fejlemények mint a lengyel kormány fellépése, és az, ahogyan a közszolgálati adók fellépnek a szatirikus előadókkal, ezt mindenképpen bírálnunk kell, amit ezúton meg is teszek. Német európéerként kötelességemnek tartom, hogy ezt megtegyem, főleg azért, mert számomra, és azt hiszem mindenki számára Lengyelország fontos. Ugyanilyen kritikusan viszonyultam egyébként ahhoz, amikor a német hatóságok egy német előadóval, vagy a török kormány Agettel szemben fellépett, és sajnos a lengyelországi események ettől nem különböznek. Remélem, hogy a többi képviselő és az Európai Műsor Szólási Szövetség is szolidaritást tanúsít, mert hogyha az, e, valakinek a politikáról való nevetés veszélyessé válik, akkor, akkor az egész veszélyes lehet, hogy megint csak Tuholszkit idézzem. Most pedig a szavazásra térünk át, két jelentésről szavazunk. Azt javaslom, hogy rögtön térjünk is át a szavazásra. Először a kulturális javak behozatala című jelentésről szavazunk. Az előadó Santiago Fiszász, akit most nem látok a teremben, úgyhogy nem is tudom megkérdezni, hogy szeretne hozzászólni. 267 módosító indítvány készült, és az előadó ezekből 17 kompromisszumos indítványt dolgozott ki, és akkor most át is térünk a szavazásra, és kezdjük a 81-es módosítóval. Nem, mert ez csak egy nyelvi módosító, úgyhogy a 82-es mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 86, ezt visszavonták, 87 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 103-as, 104-es és 105-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig következik a 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 108-ast visszavonták, 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 111 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112-t visszavonták, 114 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 115, ez csak egy nyelvi módosítás, 117 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 118 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 116-ot visszavonták, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 122-t visszavonta az előadó 123-124 szintén 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 131 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 133 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 134 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 135 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 136 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 137 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 138 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 140 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 139-et visszavonták, kettes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 151 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 152 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 157 mellette, ellene, tartózkodás, elfogad, elutasítva. 159 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 161 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18 ellenőrizzük? Ellenőrizzük, rendben, akkor ellenőrizzük a 161-eset, a szavazást megnyitom. Elfogadtuk. Elnézést, mert nem volt ennyire egyértelmű. 18-as és 162-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 163 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 164-et visszavonták, 165 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 166 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 167 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 168 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 174-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 191-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 193 mellette, ellene, tartózkodás. Elnézést. Elnézést, mondja az elnök, a 193-as okafogyottá válik, úgyhogy a 192-es jön. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 194 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 195 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 196 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 197 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 202-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 204-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a 203-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27, ezt visszavonták, 206-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 207-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 28 és 209 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 208 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 210 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 213 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 214 mellette, ellene, tartózkodás, még egyszer, 214-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 215 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 2.16 és 2.17 identikusak, mellette kiszavaz, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös következik. Itt eh, néhány oldalt át kell ugranunk, ha nem tévedek. Igen. 35-ös. Mindenki megtalálta? 35-ös mellette, ellene, még egyszer 35-ös a 17. oldalon a szavazó listán, mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44 mellette, elnézést 45 mondja az elnök, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az egyes visszavonták, 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, úgyhogy megnyitom a szavazást. Mond 47-es módosítóról. Lezárom a szavazást. 11-14 arány van elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. 14-11 arányban elfogadtuk. Következik a 13-as kompromisszum, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 71 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 74 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 75 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 76 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, és most a zárószavazás következik. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. 21 igen és 3 nem szavazattal egy tartózkodás mellett nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Kérem, hogy ezt adják át neki. A következő, amiről szavazunk, egy vélemény a 2019-es évi költségvetésről a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbizatásról. Morten Lokegard volt az előadónk. Morten, szeretnél hozzátenni valamit? Csupán annyit, hogy a 27-es módosítót visszavontuk. Köszönöm szépen. Akkor itt is rögtön áttérünk a szavazásra. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 27 visszavonták, 28, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Rendben, akkor a második részt ellenőrizzük. A 28-as második részét megnyitom a szavazást. Lezárom, 14-9 arányban elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 36-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. 11-12 arányban elutasítottuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem ugyanazzal a többséggel, mint az imént, de azért inkább ellenőrizzük. A 37-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. 9-12 arányban elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most a, most a zárószavazás következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-en igen szavazattal, tartózkodás, négy tartózkodással és nem szavazat nélkül elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, és sok sikert a további tárgyalásokhoz. Most elérkeztünk a szavazás végére, és rögtön át is térünk a következő napi rendi pontra, amely a hatos, az euró övezet foglalkoztatás és szociális politikájáról egy véleménytervezetet fogunk megvitatni. Az előadó Suntis kolléga a módosítók benyújtásának határideje június 12-11 óra, a szavazásra pedig július 11-én kerül majd sor. Csuntis úrnak szeretném most megadni a szót 5 percben, hogy vezesse fel ezt a jelentést.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 messze vagyunk egymástól, nem könnyű hallani egymás szavát. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Úgy vélem, hogy ez a e, különleges jelentés, amit én kaptam, ez különösen fontos a polgáraink mindennapi élete szempontjából. Szakbizottságunknak véleményt kell mondania a gazdaság és monetáris unió működéséről, a foglalkoztatás politikáról az euróövezetben láthattuk, hogy nőnek a társadalmi különbségek a tagállamok között, és egyre nő az egyenlőtlenség az észak-európai és a dél-európai országok között. Ez kapcsolódik a szociális politikákhoz is. Ezen kívül a bizottságnak figyelembe kell vennie a tagállamok költségvetéseit is. Abszurd szabályok léteznek, megszorítási szabályok, a stabilitási és növekedési paktum szabályai. Ez súlyosan kihatott a szociális politikákra is az Európai Unió tagállamaiban. A megszorítási politika, amelyet különböző euróvezetbeli országban ránk kényszerítettek, a járt, hogy csökkentek az oktatásra, társadalombiztosításra, szociális politikákra szent kiadások. Ez a politikai mixtúra, amelyet az euróövezetben alkalmaztak, azt eredményezte, hogy csökkentek az oktatásra szent kiadások is. Egyre több a társadalmilag kirekesztett polgár, láthatjuk az agyelszívás jelenségét, különösen a dél-európai országokban. A politikák főként a munkaerőpiacra összpontosítanak, nem pedig a polgárok személyes fejlődését célozzák amellett vagyunk, hogy növeljük a közkiadásokat az oktatásra, hogy minőségi oktatás jöhessen létre, és megvalósulhasson az egész életen át tartó tanulás. Fontos tehát az oktatást, a képzést és a képességeket előtérbe helyezni. Megpróbáltam mindezt kifejezni a szabályzat értelmében nem bocsájtkozom részletekbe, minden került ott van a szöveg, köszönetet mondok a szakbizottságunk titkárságának együttműködéséért, köszönöm, hogy meghallgattak, és várom megjegyzéseiket, hogy megszülethessék a végleges szöveg itt a szakbizottságunkban. Elnök, köszönöm Suntis úr, hogy bemutatta ezt a véleményt. Most pedig nézzük meg az árnyékjelentéstevőket. Szabine Ferhein, Szagurákis kolléga helye. Köszönöm szépen. Először is szeretnék elnézést kérni. Szakurákis kolléga nem tudott eljönni, ugyanis más ülésre kellett mennie. Minden esetre a nevében szeretném elmondani, hogy alapjában véve a szöveg jó. Suntis úr hangsúlyozza az euróövezetben a szociális-gazdasági különbségeket, és azt írja, hogy a minőségi oktatáshoz és foglalkoztatáshoz való jogot szeret, biztosítani kell mindenkinek, a foglalkoztatóság szempontjából a közszféra fontos, főleg a fiatalok szempontjából, éppen ezért megfelelő finanszírozást kell ehhez biztosítanunk az EU intézmények hatékonyan együtt kell, hogy működjenek, hogy jobb esélyeket alakítsanak ki a képzés szempontjából mindenkinek, például a hosszú távú projekteket, a továbbképzés, gyakornoki képzés szempontjából elő kell mozdítani, és az Erasmus Plus programon keresztül is a vállalkozásokat elő kell segíteni. Az EU barométer szerint majdnem minden második fiatal a 18-35 éves kor között valamilyen módon már gyakornok volt, és nagy százalékuk úgy nyilatkozott, hogy a gyakornoki státusz hozzásegítette őket ahhoz, hogy munkát találjanak. Tehát minőségi gyakornoki állásokat kell létrehozni, ez jobb munkalehetőségekhez vezet. Úgy gondolom, hogy az ifjúsági garanciához, illetve az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez hasonló projekteket kell támogatni, ezeket kell inkluzívabbá tenni, illetve közérthetőbbé tenni. Ne felejtjük el, hogy az agyelszívásnak nagyon negatív hatása lehet egyes tagállamok gazdaságára. Nagyon fontos az, hogy megfelelő stratégiákat dolgozzanak ki a tagállamok az oktatási politikában. Motiválni kell a fiatalokat például arra, hogy a vállalkozói vállalkozói tehetségüket valamilyen módon próbálják meg felkarolni. Nos, meg kell reformálni azokat a szakpolitikai részeket, amire szükség van, és nagyon fontosnak tartom, hogy fenntarthatóvá váljon ez a rendszer. A néppárt járnék jelentéstevőnek pedig lesznek majd módosítói. Hein. Nagyon köszönöm Szabina Ferhelyen, Luigi Morgano következik. Köszönöm, köszönöm elnök asszony az SND frakció nevében, csatlakozom a Derejen képviselő által mondottakhoz. Gratulálok a jelentéstevőnek, osztjuk az alapvető aggodalmait. Ugyanakkor a véleményünk tárgya a foglalkoztatás ugye és szociális politikák, a kult szakbizottság hatáskörébe tartozóan. Ugye itt az euróvezet vezet 19 országáról szólunk, nyilvánvaló, hogy a vezérelvek, amelyek vitánkat kell, hogy vezessék, azok, amelyek az európai szociális jogok pillérében szerepelnek. Két fő téma van itt, amiről szakbizottságunknak szólnia kell érdemben az oktatás gyermekkortól az egyetemig, és az oktatási rendszerből a munkaerőpiacra való kilépés. Nagyon fontos a foglalkoztatásügyi politika, illetve az új oktatási szakmai képzési rendszer, amely mindenki számára hozzáférhető, és mindenki számára lehetővé teszi, hogy kibontakoztassa képességeit, tiszteletben tartva mindenkinek a saját aspirációit. Ahogyan minden, év, minden évben látjuk a foglalkoztatásügyi jelentést, ott a bizottság a tagállamok eredményeit értékeli mutatók alapján, amelyek 2019-től kezdve a Shell Scoreboardban is szerepelnek majd. Itt szerepel azon kiskorúak száma, akik a bölcsödéhez, óvodához hozzáférnek, a PISA vizsgált eredményei, illetve azok, akik befejezték a felsőfokú oktatást, ezek a lehető legpontosabbak kell, hogy legyenek ezek az adatok, és ha szükséges, ki kell ezeket egészíteni, mert ezek jelentik a speciális általános ajánlások alapját, amelyeket a bizottság minden évben a tagállamokhoz intéz. Nemrégiben, például az ETUK jelentésében, illetve az EGSB jelentésében szerepelnek a jelenlegi scoreboard mutatói, amelyeknek vannak bizonyos korlátai, tehát ezeket ki kellene egészíteni, javítani. Az a szándékom, Huntis kolléga szövege alapján, hogy legyenek közvetlen hivatkozások ezen mutatók rendszerére, amelyeket az európai szemeszterben használunk, hogy hatékonyabb, megfelelőbb legyen ezen eredmények mérése. Ezen kívül konkrétabb kérelmeink is lennének, így például egy megfelelő finanszírozás a 2020 utáni több éves pénzügyi keretben az ifjúsági garanciát illetően, ez nyilvánvalóan mi hatáskörünk, és a fiatal foglalkoztatási kezdeményezését is ki kell terjeszteni. Aztán a közkiadás, a közberuházások a fiatalok beillesztésére a munkaerőpiacba a hosszú távú munkanélküliekről van szó és itt a szociális beruházásokkal is össze kell ezt kapcsolni az oktatás a képzés területén, ez tehát a stabilitás és növekedési paktumra is vonatkozik, és ez egy nagyon fontos dolog. A szociális dimenziójú EU beavatkozásokat akarunk. per le spese degli stati membri e per gli investimenti sociali. A magyar tolmácskabin szeretné bejelenteni, hogy tőlünk független okok miatt be kell zárnunk a magyar kabin, tehát felfüggesztjük a magyar tolmácsolást ezen az ülésen. Köszönjük. Alle politiche per la, per, dall'infanzia all'università. Credo che commissione, come Commissione Cultura saremo in grado di trovare sicuramente una vasta convergenza perché credo che sia importante che diamo un apporto rilevante per una riflessione su queste questioni. Grazie. Vielen herzlichen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

Okay.